az elnök. e Kedves kollégák, kérem a nagyra becsült képviselőtársakat, hogy foglalják el a helyüket, maradjanak csendben, folytatjuk az Európai Parlament plenáris ülését.